Let's start, ladies and gentlemen. Um, Akkor elkezdjük, hölgyeim és uraim. Szeretnék néhány információt közreadni a nyelvi rezsimmel kapcsolatban. Az alábbi nyelvek hiányoznak Dán, Finn, Svéd, Lett, Szlovén, Máltai, Bolgár, Cseh, Szlová, Csehszlovák és Észt. Tehát ezek a nyelvek nem lesznek, mert csak a teljes jogú tagok nyelveire van tolmácsolás, viszont van internetes közvetítés, a napi rendet pedig elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. Következő napi rendi pont a szeptember 13-ai, szeptember 27-ei és október 25-26-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Akkor ezt elfogadtuk. Chair announcement. Chair, the the most important chair announcement. A legfontosabb elnöki közlemény az majd a végén lesz a ülésnek. Négyes napi rendi pont. Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtott a kormányzati ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozása. És itt megkérném az Európai Bizottság képviselőjét, hogy beszéljen nekünk erről a témáról. Köszönöm, elnök úr. Szeretném ezt a bizottsági javaslatot ismertetni. Tudják, hogy az öt szolgálat közül, öt szolgáltatás közül, amelyet a Galileo nyújt, ez egy szabályozói szolgáltatás, amely amely arról szól, hogy a kormányok által felhatalmazott szervek érzékeny információt kaphatnak olyan szolgáltatás keretében, amely folyamatosságot igényel. Ez a PRS-nek nevezett szolgáltatás egyes aspektusai stratégiailag és katonailag rendkívül érzékenyek. Éppen ezért ennek a használatát ellenőrzés alatt kell tartani, és végleg, végig monitorozni kell. Ami a PRS szolgáltatás teljességét illeti, egy jogalkotási anyagban kell meghatározni a kötelezően meghatározandó dolgokat. A szöveg, amelyet önök megkaptak, és amely tükrözi az Európai Parlament kívánságát, megfelel az önök által felvázolt igényeknek. A bizottság javaslata három fontos dologra koncentrál. Először is tartalmaz bizonyos általános elveket a hozzáférés tekintetében, tehát a PRS szolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében. Másik dolog az az, hogy a tagállamokat, akik, amelyek használják a PRS-t, arra kötelezi, hogy PRS hatóságot jelöljenek ki, amelyek felelősek a BRS vevőkészülékek gyártásáért és tárolásáért, valamint felhasználásáért bizonyos minimum standardoknak megfelelően. A szövegben a, szerepelnek a PRS adóvevő készülékek gyártására vonatkozó minimális biztonsági feltételek is. Egy központosított menedzsmentet tartalmaz közösségi szinten az anyag, a javaslat, mert ez egyrészt lehetséges, másrészt kívánatos is. A javaslat más elemei vonatkozásában decentralizált irányításra van szükség, ahol is a tagállamok fogják ezt a feladatot elvégezni, és az infrastruktúrát pedig az Európai Unió fogja birtokolni, tehát az EU tulajdonában lesz. Ez az egész javaslat egy komoly előkészítő munka eredménye, a tagállami szakértőket bevontuk ebbe a munkába. Hadd hangsúlyozom azt is, hogy a bizottság javaslata egy műszaki jellegű javaslat, nem pedig politikai javaslat. Nem célunk az, hogy a potenciális felhasználását szabályozzuk a PRS szolgáltatásnak, hanem a hozzáférési szabályokat szerettük volna szabályozni. A tanács első reakciója egészen pozitív volt, és reméljük, hogy az Európai Parlament is gyorsan megvizsgálja ezt az anyagot, és hamar elfogadásra kerülhet a jogszabálytervezet. Szeretnénk, hogyha tavasszal, jövő tavasszal sikerülne végleges döntést hozni, mert ez az alapja bizonyos ipari döntéseknek is, amikor az ipar Eh, meghatározza az adóvevőkészül, vagy vevőkészülékek gyártásának eh, mikéntjeit, feltételeit. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Kedves kollégák, van-e kérdésük a bizottsághoz ezzel a témával kapcsolatban? No. Okay. Yeah, Mrs. Lunacek, please. Lunacek asszony. There's nobody else, then I would start just with one thing. Ha senki nem, hát akkor én csak azért is felteszem az első kérdést. Úgy hallottam, hogy vannak bizonyos problémák a frekvenciákkal, azokkal a frekvenciákkal, amelyeket a Galileo használ. Az EU és a bizottság egy konkrét frekvenciát kért, amit a kínaiak azóta lefoglaltak. Ezzel kapcsolatban mit tud elmondani? Úgy tűnik, hogy akkor ez egy műszaki probléma, ugye? Más frekvenciára lesz most szükség. Mit tud erről mondani? Van valami fajta konfliktus? És hogy fogjuk azt feloldani, ha van? Meg tudjuk-e oldani ezt a helyzetet? A másik kérdés pedig, a CSDP műveletek, illetve a külszolgálat milyen módon tudja majd használni ezt a rendszert. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Lunacek. Any other questions? Köszönjük. Eh, Lunacek asszony, más kérdés? I don't see. Thank you. Um, uh, uh, Mr. Tillman, please, if you can answer. Tessék, bizottság képviselője. Yeah, thank you very much for the question. Köszönöm a kérdést. Ami Kínát illeti, tudják önök is, hogy 2004 óta van megállapodás az Egyesült Államokkal. És ez a megállapodás teljesen jó, mert nagyon, nagyon jól szabályozza azt, hogy ki mit tehet. Kínával kapcsolatban más a helyzet. Van egy megállapodás 2003 óta, de vannak vitatott kérdések Kínával a frekvenciákkal kapcsolatban. Ez egy komoly probléma. Barózó úr írt a kínai miniszterelnöknek, és egy olyan választ kapott, hogy ezt a műszaki emberek, szakértők oldják meg. Meg is próbáltuk, sajnálatos módon komoly haladást nem értünk el. Ezt a kérdést mindenképpen meg szeretnénk oldani, és szeretném ehhez a parlament segítségét is kérni, hogy megoldhassuk ezt a rendkívül fontos kérdést. Ez a, érinti a Pérest, és még egyszer mondom, hogy tényleg komoly aggodalmaink vannak, keressük a megoldást. Ami a második kérdését illeti, A bizottság úgy véli, hogy minden tagállam maga döntheti el, hogy ebben a felelősségi körben hogyan alkalmazza a kormányzati ellenőrzési szolgáltatást, de az EDS, ESDP vonatkozásában támogatjuk a már létező együttműködési eh, formákat és azt gondoljuk, hogy ez felhasználható. Thank you very much. Mr. Galler. Ja, vielen Dank. Mir ist jetzt noch eine... Köszönöm szépen. Egy kérdés az időtervet illetően, mikor gondolja, hogy valóban operatíven válhat a rendszer, hogy ezeket a kérelmeket be tudják nyújtani. Mikor fogunk ott tartani, hogy a gyakorlatban is ez jelentős lesz? Wie viel und wie viel, mit wie viel Antragstellern? És hány kérelmezővel vagy hány érdeklődővel számolnak? Hiszen már világos -e ez, hogy mennyien lesznek, mert már mindenki jelentkezett, vagy mi a dolgok jelenlegi állása? Thank you very much, Mr. Galler. Mr. Tillman from European Commission. Thank you. We have made uh, an analysis. Köszönöm. Egy ideje elemzést végeztünk, amelyet már amelyet már nem frissítünk, de a tagállamok jelentős számú mennyiségű operát műveletet kértek. Tagállamokban regionális szinten is workshopokat tartunk annak érdekében, hogy feltárjuk, hogy milyen technikai szakmai specifikációk érhetnek a tagállamokat. Komoly érdeklődés mutatkozik. Ugyanakkor készülünk a jövő évre is, és előkészítjük a talajt annak érdekében, hogy az ágazat ezekre a vevőknek a gyártására felkészülessen. Megpróbáljuk felgyorsítani a folyamatot, mert úgy véljük, hogy 2014-ben eh, működőképesnek kell lennie ennek a szolgáltatásnak. Thank you very much. Our... Köszönöm szépen. Lőzing Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a kérdésemet még nem tették fel, hogyha igen, akkor kérem, hogy tekintsenek el ettől a kérdéstől. Mindig hangoztatják, hogy a Galileo polgári rendszer lesz polgári ellenőrzés alatt. Most a bizottság közleményében a 2010 550, ott találtam egy grafikont, amely azt mutatja, hogy a PRS 50%-ban katonai felhasználásra kerül majd. Nos, ez hogyan fér össze az eredeti kijelentéssel? És itt a következő kérdésem következik. A technológiai review rendszer a német légi közlekedési űrközpont megadása szerint helyese, hogy a kínaiak megakadályozzák ennek a rendszernek a katonai felhasználását. Az üzemi költségek jelentősen zuhannának, és nem fog megtörténni a katonai felhasználás. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal a tényel, hogy ezt a projektet polgári célra akarják használni, és EU forrásokkal finanszírozzák. Októberben a német pénzminisztérium jelentése szerint az EU bizottság adataira hivatkozva azt a kijelentést teszi ez a közlemény, hogy a kiépítés 1,5, sőt akár 17 millióval drágább lehet, mint eredetileg tervezték, és még kényesebb az, hogy a Galileo soha nem lesz jövedelmező. És éves veszteségek járhatók, akár 750 millió eurós nagyságrendben. Nem lenne észszerűbb ezt a projektet ö, egyszerűen megszüntetni. Thank you, Mrs. Lusink. Uh, Mr. Tilman, floor is yours one more time. Tilman, még, Tilman úr még egyszer. Köszönöm a kérdést először is. Hogy emlékeztessem önöket a 2008 per 683-as rendeletben, a másik preambulum bekezdésben olvashatjuk, hogy a Galileo program célja az, hogy a polgári célű műholdas navigáció rendszerét eh, létrehozott, tehát Galileónak ez az egyik alapcélja. Ezt a tanácsú néhányszor megerősítette. Ugyanakkor a rendszer elsősorban polgári célú volt, nem zárja ki a katonai célú felhasználást. És valóban polgári célú program ez, mégis technikai szinten a szolgáltatást az uniós tagállamok biztonságának célja érdekében is igénybe vehetjük. Politikai szinten meggyőződésünk, hogy a tagállamok felelőssége eldönteni azt, hogy a Galileo rendszer szolgáltatásait milyen mértékben és hogyan használja fel és ki. A polgári és a katonai célú felhasználás szembeállításával kapcsolatban. Ennyit szerettem volna elmondani. A harmadik kérdés a költségvetésre, költségekre irányult. Ezzel kapcsolatban hagy hívjam fel a tisztelt képviselő figyelmét a bizottság félidős felülvizsgálatára, amelyről készülő, készült jelentés nem sokára napvilágot lát. Ősszel Németországban a Német Minisztérium jelentése komoly hullámokat vetett a sajtóban, ezért ebbe most nem mennék én bele, de még egyszer mutatom, nem sokára elkészül a bizottság félidős felülvizsgálata a rendszer működésére vonatkozóan. Komoly infrastruktúrális beruházás előtt állunk, ami a transzeurópai hálózatok részét képezi, egy prioritásnak számít a transzeurópai hálózatokban, és az a szám adat, az az összeg, a 750 millió per év, ez az összeg, ez a rendszer fenntartásával kapcsolatos. Ennek semmi köze az esetleges bevételekhez hogyha valaki egy vasútvonalat épít, akkor ezt fenn kell tartani, ennek megvannak a költségei. Ez minden infrastruktúrális beruházás esetében így van, a Galileo sem kivétel ez alól. The second question, uh, please help me, was it related to... A második kérdés, kérem segítsen, Kínával volt kapcsolatos? Nos hát, ha igen, akkor erre már részben válaszoltam. Problem on the frequency of PRS. PRS eh, frekvenciával kapcsolatban vannak problémáink. Eh, megállapodtunk Kínával 2003-ban eh, ez ügyben, de ez a megállapodás még más kontextusban köttetett. 2003-ban az Európai Bizottság PPP-ben kívánta ezt megvalósítani. Itt Kína hozzájárulását vagy részvételét üdvözöltük, és az együttműködés még folyt az ügyben. Ugyanakkor 2008-ban az Európai Bizottság a parlamenttel és a tanácssal közösen úgy döntöttünk, hogy a Galileo projekt projektet ne társfinanszírozza senki, se Kína, se Dél-Korea, se senki más, hanem teljes mértékben az Európai Unió finanszírozás alá kerüljön, hiszen így az Unió teljesen magáénak tudhatja. A projektet 2003-hoz képest tehát teljesen megváltozott a helyzet, és nem tudom megerősíteni azt, amire a kérdés is utalt, miszerint Kína szerette volna katonai célra eh, felhasználni ezt a rendszert. Ma a helyzet kristálytiszta, 100%-ig uniós projekt, 100%-os uniós tulajdonban. Thank you very much for... Köszönöm ezt a, az információt. Mások úgy látom nem jelentkeznek, tehát Köszönöm. Go to the uh, number five of... Most pedig akkor az ötös pont következik. Stratégiai szállítás eszköze válás, válságkezeléshez és humanitárius segítségnyújtáshoz. Van itt egy sor um, szakértőnk, akik majd ezt a témát végigviszik illetve előadásokat tartanak. Először is Janis Pavlopoulos kapitány, aki a igazgatója az aténi több nemzetiségű víziszállítási koordinációs központnak, Russo Dandár tábornok, az Európai Légiszállítási Parancsnokság parancsnok helyettese, Bruno Kantin, a logisztikai szakasz vezetője a stratégiai szállítás NATO keretében, Vincenzo Puridandár tábornok az Európai Unió katonai törzsének képviseletében, és Dimitrios Mutsiakis, az Európai Légiszállítási Flotta projektvezetője az Európai Védelmi Ügynökségnél. Péter Billingre még várunk itt az Európai Bizottságtól, illetve a Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának a képviselője. Az első három előadó után időt adunk a többieknek arra, hogy később adott, időt adunk a képviselőknek arra, hogy kérdezzenek, Eh, Eston asszony december másodikán Agostino Mozzót eh, eh, nevezte ki az Európai Külügyi Szolgálaton belül a szükséghelyzetek koordinátorának, és őt is meghívjuk majd albizottságunk egy következő ülésére. Tehát akkor most Pavlopoulos urat, Russo eh, dandártábornok urat és Kantin urat eh, felkérem arra, hogy maximum 10 percben ismertessék az előadásukat, hogy utána legyen még idő a képviselők kérdéseire válaszolni. Pavropulos úr az első. Mr. Chairman, respectable ladies and gentlemen. Elnök úr, én vagyok a görög haditengerészet kapitánya, és az aténi többnemzetiségű tengeri szállítási koordinációs központban dolgozom. Az elkövetkezendő negyenöt, negyed órában, 20 percben szeretném ismertetni a tevékenységünket és a közelmúltban végrehajtott műveleteinket. The AMSCC is a multinational independent... Az AMSCC egy független nemzetiségű szervezet, amelyet 2004-ben állított fel a görög hadügyminisztérium eh, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a stratégiai szállítási feladatokhoz a nato és az EU-n belül. Tehát eh, mi a görög eh, hadügyminisztérium alatt helyezkedünk el. A központunk ugyanott van, ahol a hadügyminisztérium. Itt látható a szervezeti felállásunk. Van egy igazgató, amely, aki mindig haditengerészeti kapitány. A, az aligazgatói posztot Olaszországnak tartjuk fenn, de ez a pozíció még nincs betöltve, mert még nincs, nem értünk a végére a tárgyalásoknak. Emellett vannak még támogató osztályok, és itt fenntartunk 30%-nyi helyet a partnerállamoknak. Két-három évre várunk kollégákat. A a supporting staff section viszont mindig görög személyzettel áll fel. A Shipping Advisory Committee is görög kézben van. Emellett van még egy összekötő tisztünk a partvédelemtől is. Center acquires an important role as an operational tool in supporting the deployment, sustain a célunk az erők műveleti támogatása és szállítása. Ezzel szeretnénk a tengeri szállítási tender procedúrákat egyszerűvé tenni, megszerezzük a szükséges eszközöket, az EU és NATO akciókhoz, illetve egyéb nemzetközi szervezetek műveleteihez. E, emellett piaci felülvizsgálatot tartunk, és ezeket a e, eszközöket monitorozzuk a műveletek közben is. E, nézzük meg a tervezést, illetve a koordinációt. Amikor érkezik egy kérés egy szervezettől vagy tagállamtól, akkor azt a, az állami teherszállítási igazgatósághoz továbbítjuk, és egyfajta charter intézkedéseket eszközölünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy lehetséges-e a kérést teljesíteni versenyképes árakon. A tagállamok számára összekötő tiszteket is biztosítunk a szállítási műveletek során. Meg kell említeni még, hogy a központ 24 órában áll rendelkezésre, tehát mindig fogad igényléseket, kérelmeket a nap minden percében. Ez az ábra mutatja, hogy mely országok vesznek részt ebben a műveletben, ebben az akcióban. Ezek írták már alá megállapodásokat. Olaszország volt az első ország, amely a haditengerészeti szállítási megállapodást aláírta, és aztán időrendi sorrendben Szlovénia, Cseh köztársaság, Lengyelország, így van, Lengyelország, Románia, Ciprus, Szlovákia, Magyarország és 2010 szeptemberében Portugália írták alá ezt a az együttműködést. A NATO és az EU-Aténa mechanizmus szintén részt vesz ebben az együttműködésben. There are missing two slides, I think. Itt most sajnos két ábra hiányzik. Se baj. azok a feltételeket kell, a feltételeket kell teljesíteni. Először is egy hivatalos kérést kell benyújtani, ha egy tagállam csatlakozni akar, tehát formálisan kifejezi a csatlakozási szándékát. Ez a, az elvárás, ez a kérdés, ez a kérés azonban nem kötelez senkit semmire. A görög kormány ezt követően egy értékelést készít, és tárgyalásokba bocsátkozik. A tárgyalások célja az az, hogy egy Memorandum of Understanding szülessen, amely megfelel mind a két fél céljainak. Mikor aláírják a megállapodást, és ezt nemzeti jogszabályok szerint ezt követően elfogadják, illetve ratifikálják vagy amilyen eljárás éppen szükséges az adott országban. Az elmúlt években az alábbi műveleteket végeztük, sajnos itt most nincsen kép. A katasztrófa területeken segítséget nyújtunk a bajba jutott hajóknak. Például a cunami katasztrófa esetén 141 hajót küldtünk, amelyek 12 órán belül reagáltak. A Katarina esetében pedig 5 hajó válaszolt két órán belül. Ezt követően az iraki konfliktus után 81 magyar tankot és 56 görög csapatszállítót juttattunk el az új iraki fegyveres erőknek. 2008 áprilisában e, tendereztetési eljárás után sikeresen leszállítottunk egy EUFOR küldetésű szállítmányt Lengyelországból. 2009-ben a központ tagállami katonai eszközöket szállított, de ez a szállítmány titkos volt, erről többet nem mondhatunk. Az AMSSC egyébként állandó felajánlással élt az ENSZ humanitárius szervezete felé, anyagi és humanitárius segítség nyújtására. 2010. júniusában szervezettünk a francia haditengerészet kérésére egy hadgyakorlatban segédkezett a szenegáli partok mentén, és részt vettünk az ott állomásozó katonai erők kiképzésében, haditengerészeti erők kiképzésében. In this slide you can see the MSCC's latest developments. Láthatók a legújabb fejlemények. 2010. június 21-én, 22-én az Európai eh, Védelmi Ügynökséggel eh, közös üléseket tartottunk, és eh, műveleti kérdésekről cseréltünk eszmét. Az EDA harmadik fél logisztikai támogató platformja kapcsán. Ezt eh, természetesen a görög hadügyminisztérium égisze alatt végeztük. A részt vett ebben a Görög Hajótulajdonosok eh, Szövetsége, illetve az egyéb görög szervezetek, például a tengerhajózási, a polgári hajózási szervezet. Aláírtunk egy megállapodást Olaszországgal stratégiai tengeri szállítás vonatkozásában, és mint ahogy már említettem, a portugál hadügyminisztérium is aláírta az egyetértési nyilatkozatot, amelyel Portugália csatlakozik a tengeri szállítási együttműködéshez. Ezen a képen láthatják, hogy milyen folyamatban lévő ügyeink vannak. Együttműködünk az EDÁ-val, mint ahogy azt már mondtam, annak érdekében, hogy az EDA harmadik fél logisztikai platformjához hozzájáruljunk. Tárgyalások folyamatban vannak a Bulgáriával és Montenegróval, ugyanis ezek az államok is szeretnének kétoldalú megállapodást kötni az együttműködésről az AMSC keretein belül. Ehm, ráadásul Horvátország is egy kérelmet nyújtott be, hogy szeretne a központunkhoz csatlakozni. Ez a, ezek a csatlakozási eljárások már folyamatban vannak. A görög hadügyminisztérium úgy döntött, hogy átszervezi a központot, egy újfajta modellt fog kombinált szállítási lehetőségekre kidolgozni, illetve az ISO 9001-es minősítést is meg kívánjuk szerezni. Bor. I will speak a little bit uh, for the pool of vessels that uh, most pedig akkor beszélnék arról, hogy milyen hajók állnak rendelkezésünkre. Tehát rendelkezésünkre áll egy nagy hajóállomány, beleértve kereskedelmi hajókat, különböző típusú hajókat a különböző akciókhoz. Ez az adatbázis két évenként felülvizsgálatra kerül, a hajózási cégek szándéknyilatkozat alapján tájékoztatnak bennünket, hogyha egy tagállam vagy egy szervezet kér segítséget, akkor egy nem kötelező érvényű megállapodást kötnek. Az el, a következő ábrán azt látjuk, hogy milyen hajók állnak rendelkezésre. 15 új hajót csatlakozott nem régen, így aztán most már 199 hajó áll rendelkezésre. A a NATO óceánhajózási bizottságával együttműködve hűtőhajókra is szertettünk, amelyek a későbbi haditengerészeti műveletekben hasznosak lehetnek. A jövőbeni fejlemények, várható fejlemények civil alvállalkozókkal, folytatódni fognak. Áramvonalasítani akarnánk a központ szerkezetét is. Az ISO 9001-es feltételei alapján szeretnénk a tagságot kiterjeszteni, és a több nemzetiségű szerepét kidomborítani ennek a központnak. Természetesen ehhez üdvözöljük a pénzügyi hozzájárulását partnereinknek. bérelt hajók esetében pedig komoly tapasztalatokkal rendelkezik. That all the MSC services are provided to its members at no cost. A mentő akciókat különböző további költségek nélkül vállaljuk. A görög hadügyminisztérium égisze alatt, és akkor most szívesen válaszolok a kérdésükre. Thank you. Uh, thank you, Captain. Köszönjük. Questions. Uh, but now I would like to ask uh, uh, General for presentation. Most pedig a következő prezentációt hallgatjuk. Yes, I'm uh, Brigadier General Rousseau. I am uh, Chief of Staff and Deputy Commander of the European Air Transport Command. And uh, during the next 10 Köszönöm az elkövetkezendő 10 percben röviden. Uh, felvillantom azt a témát, amire uh, felkérést kaptam, hogy beszámoljak róla. Miért újnak uh, mondjuk ezt? Azért, mert 2000 tíz elején alakult, hogyha az EATC céljait, hogyha megvizsgáljuk, sajátos azért, mert a, tehát azért sajátos ez a légirányítási, légiszállítási parancsnokság, mert mert miért például ma Afganisztánban vagy a elefántcsontparton fordul ez elő, de békédőben most először eh, döntöttek úgy, hogy egy ilyen közös eh, parancsnokságot hoznak létre az európai légierők részleges integrációja érdekében. Természetesen elmondhat, joggal mondják azt, hogy mindig is együttműködtek az európai légierők, láthatnak pár példát ezen a e, lapon, ahol már a Berlinben 48-49-ben, Szarajevóban 92-96-ban, e, békefenntartó és humanitárius akciók során szintén, tehát valóban mindig is együttműködtek a légierők, de arra a következtetésre jutottunk, hogy hatékonyabban kell ezt tenni, ezt pedig nem tehetünk még más, mint hogy egy közös parancsnokságot hozunk létre, olyan döntéshozatali mechanizmusokat vezetünk be, melyek jobban szolgálják ezt a célt. De voltak persze további feltételek, Hollandia, Belgium, Németország és Franciaország, ahogy említettem, kezdeményezésre hoz jött létre ez a parancsnokság. Persze tudnunk kell azt, hogy az európai légi szállítási parancsnokság nem EU, sem NATO alá nem tartozik, hanem egy igazi multinacionális parancsnokság, amelyet minden ország igénybe vehet, erre majd később visszatérek. Tehát mind a NATO, mind az EU tagállamai részt igénybe vehetik ezt, azért, mert az EATC, a NATO és az Európai Unió lefektetett céljainak is meg kell felelni. Persze nem volt könnyű idáig eljutni, még az előző században, az előző évezredben, 99. decemberében kezdődött egy német-francia kezdeményezéssel, amikor egy eh, megállapodást írtak, írt alá ez a két ország, hogy egy ilyen eh, parancsnokságot hoznak létre. Egy eh, európai légiszállítási koordinációs sejtet hoztak létre 2002-ben, 2004. júliusában egy EHC nevű Eindhoveni székhelyű központot hoztak létre, de főként a politikai szándék hiánya miatt nem igazán működött. 2006 áprilisában Franciaország és Németország egy egyetértes megállapodást írt alá a parancsnokság létrehozásáról. Végül is Hollandia is csatlakoztak ehhez. 2007-ben és 2009-ben pedig a megállapodást aláírták a technikai részletekkel ezt következő év júniusában. Lássuk, hogyan működik ez. Alapvetően moduláris megközelítéssel működik ez azért, mert minden ország, minden tagállam másik pontról indul, más a politikai szándék, más a flotta, és így tovább. Ezért moduláris a megközelítés. Kettő pillérre épül ez, van egy operatív pillér, A funkcionális pillér persze tovább tart, hiszen ez eljárások, normák, szabványok harmonizációját jelenti majd a légi szállítás területén. Mi történik ez év végén röviden? Hol vannak azok az egységek, amelyek részt vesznek ebben? Nos, ezt láthatják a térképen, és ezeket az eh, egységeket mind az e LTC eh, közös irányítása parancsnoksága alatt eh, működtetjük most már. Lássuk a száraz adatokat. A négy légiflotta részletei ezek, tehát 165 gép irányítása kerül majd az e LTC alá az év végéig. Hollandia, Németország és Franciaország. Belgiumot kicsit később adta át a teljes parancsnokságot ezen a képek felett. Taktikai és stratégiai képek, eszközök is a parancsnokság irányítás alá tartoznak. How it works, the ATC is controlling us. Lássuk, hogyan működjük a kérő állam, az kérvényező vagy állam azt kéri az LTC-t, ő szeretne A-ból B-be valamilyen szállítást végezni, megtaláljuk a megfelelő módszerénkkel arra, hogy ezekre a kérésekre eh, megfelelő gépjá, légi gépeket, repülőgépeket találkozzunk, tehát ezek alapvetően szállítási eh, feladatok ellátására vonatkozó eh, kéréseket eh, teljesítenek. A kezdeti operatív kapacitás jelenleg 156, 2011 elejére kb. 150 embert alkalmazunk majd. Láthatják, hogy a négy ország között ez hogyan oszlik meg. békeidőben hogyan néz ki a parancsnokság. német vezető francia helyzet, helyettessel majd két éves rotációban ez változik. Belgium és Hollandia pedig három évente adják az operatív vezetést, irányítást. Of course, the ATC is new, but uh, the air transport and air-to-air refueling military is, uh, landscape is uh, existed before to develop different relationship with a lot of different. Jó néhány ügynökséggel, szervezettel tartunk fenn kapcsolatot. Szerintem bonyolult ábrán láthatják, hogy az EATC kivel működik együtt. Alapvetően a négy eh, országgal kell együttműködni. A multinacionális légiszállítási bizottság Then, of course, have relationship, of course, because all of the four are EU and NATO To... Mind a négy ország, aki létrehozta az EATC-t, NATO tag és EU tag is, de az európai szállítási flottáról is majd beszélek, az EATF munkacsoportjaival, és együtt megyünk az EAG-vel szintén, amely az EATC részle létrejöttéhez hozzájárult, az egyik fontos szereplője. Eindhovenben található az MCCE, a, ugyanott, mint EATC, így könnyű együttműködni, könnyű együtt dolgozni. Ezen kívül két különböző projektben az egyik egy közös projektünk, tehát az, hogy egy multinacionális flottát hozzunk létre 2011. júniusában talán a szándéknyilatkozat aláírásra kerülhet. Lássuk az eddigi sikereinket. Németország, Hollandia és Franciaország 2010 őszén és telén átadta az irányítást a parancsnoksághoz. Belgiumtól ezt majd most december 15-én várjuk. de az is lehet, hogy 2011 elejére elhúzódik a Belgium ez irányú döntése, amint mind a négy ország át ruházta a parancsnokságot, az irányítást, teljes sem működőképessé válhat az EATC, az operatív kapacitásaink ekkor tudnak teljessé válni, Persze vannak új kihívások, hiszen még mindig most hozzuk, még mindig eh, építkezünk, még mindig, ahogy említettem, moduláris a, a parasztosság átruházása is, hiszen a felelősségi körök, eh, eszközök eh, átruházása fokozatosan, modulárisan történik, még nem zárodott le. Az EATC-t el kell, hogy ismerje a, a nemzetközi közösség is, minden egyes ország hadserege is, a számítástechnika adja a rendszer gerincét, ugyanazt a rendszert használ minden négy ország, és 2011 elején ugyanazon visszatervezési eszközzel dolgozik majd minden négy ország. Tehát a légierő, minden egy ország légiereje ugyanazt a bevetések során ugyanazt a tervezési szoftvert használja eh, majd. Fontos, hogy eh, egy szerződéssel a megfelelő jogi státuszt is garantáljuk az EATC számára, ez egy kormányközi szerződés formájában történhet meg, és a négy ország, a négy alapító azon is dolgozik, hogy hogyan tudunk tovább bővülni, hogyan tudunk még több országot bevonni ebbe a munkába, és azt kutatjuk, keressük, hogy ki eh, ér, kit érdekelhet még egy ilyen típusú együttműködés. Köszönöm, most pedig várom a kérdéseiket. Thank you, General. You mentioned cooperation with NATO. Említette NATO-val való együttműködés, tehát érdemes lenne most egy NATO álláspontot meghallgatni. Bruno Kantin eh, a logisztikai szakasz a logisztikai egység vezetője a stratégiai szállítás NATO keretein belül önél szó. Euh, bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, euh, Köszönöm szépen, köszönetet mondok a meghívásért az Európai Parlamentnek. a stratégiai szállításokról fogok beszélni, mielőtt elkezdem a beszámolómat, szeretném elmondani. Ugyanis eh, itt eh, légi és tengeri szállításról is van szó. Most azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen politikai felülvizsgálatot alkalmaz a NATO, és milyen, tevékeny, milyen képességek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy koordinált, prioritizált módon légi és tengeri szállítást folytassunk, a végén pedig válaszolok a kérdésekre. Először is nézzük meg a NATO stratégiai szállítási politikáját. Ez egy nagyon határozott politikai keret, vannak politikai dokumentumok, amelyek a támogatási koncepciót tartalmazzák. A kihívás itt az, hogy hogyan válaszolunk az expedíciós szükségletekre. Van egy fő dokumentumunk, amely szól a stratégiai szállításról is. A NATO tagállamoknak kollektív felelősségük van a doktrinák, képességek vonatkozásában. A NATO-nak van ugyanakkor egy végső felelőssége a szállítási eszközökért, és azért, hogy az erőket, illetve azok nemzeti komponenseit szállíthassa ez több nemzetiségű megállapodásokat feltételez, illetve saját eszközökkel, illetve a civil képességekkel, képességek átvételével. Vannak támogatási eszközök, és szeretnénk ezeket a lehetőségeket továbbfejleszteni. Ezek a szervezetek megfelelnek a NATO műveleti képességeinek, és megfelelő szinten vannak koordinálva. Koordinációs szerepet tekintve a NATO a mozgás ellenőrzést is elvégzi, például a légteret befolyásolja, vagy ellenőrzi, vagy pedig az afgán repülőtereket is biztosítja. Egy másik terület, ahol a harmonizálni szeretnénk a lehetőségeket, az a nemzeti határokon is átnyúló együttműködés. Szeretnénk ezt a fontos területet is lefedni. Most pedig a politikáról áttérnék a koordinációra. Az Allied Movement Coordination Center a felelős a koordinálásért, ez Monsban, Belgiumban van. Ennek fontos szerepe van az ISAF afganisztáni akcióiban, 24 eh, órás műveletekben koordinálja a repülőtereket, illetve a stratégiai szállításokat az Afganisztánból felszálló és leszálló gépek vonatkozásában. Együttműködünk a többi nemzetközi szervezettel is, például az EU-val és az ENSZ-el is. Önök is hallottak még két koordinációs mechanizmusról, tehát ezekről nem fogok hosszasan értekezni, eh, azon túlmenően, hogy eh, ezek eh, rendkívül hasznosak a több nemzetiségű erőfeszítéseink szempontjából. 1999-ben az MCCA két koordinációs intézetként vagy kezdeményezésként született meg, elkülönült a légi és a tengeri szállítás. Aztán a józanész a kettőt egyesítette. Ez az Eindhoveni bázison van a székhelye, és ez egy igen jól ismert közös erőfeszítés, komolyan megnövekedett a szerepe a NATO-n belül. Most már Új-Zéland és Ukrajna is szeretne csatlakozni az Allied Movement Coordination Center-től eltérően az MSCC nem tartozik a NATO-hoz. Ugyanakkor mind a kettő részt vesz a NATO eszközök mozgatásában. Az MCCA műveleti szinten csinálja, még a másik központ stratégiai. Ezek jól kiegészítik egymást. Importantly for NATO, the MCCE and the AMCC execute real movement. Mind a két központ Oroszországon és Közép-Ázsián keresztül intézszállításokat Afganisztánba az ISAF részére. Az amerikaiaknak van egy külön rendszerük erre. Your capability side. Ami a képességeket illeti, a NATO stratégiai szállítási képessége jelentős. A nemzetek adják a képességek nagy részét nemzeti hozzájárulás formájában. NATO-nak ugyanakkor saját eszközei is vannak, ezeket is mozgatni kell. Ezek a felhasználható NATO vezetési elemek légimozgatása szempontjából a tagállamokra támaszkodunk rövid határidős kérésekkel. I do not intend to cover the capabilities already briefed. Nem akarok már azokról a képességekről beszélni, amikről már beszéltünk, tehát csak a stratégiai légiközlekedési képesség, légi szállítási közlekedésről beszélnék. Emellett a stratégiai tengeri szállításról, amely szintén fontos. Gyakran elfelejtik a tengeri szállítás fontosságát az emberek, de a múltban gyakran bebizonyosodott, hogy sokkal gyorsabban, jelentősebb eszközöket tudnak a nemzetek mozgósítani, hogyha a tengeri és légi szállítást megfelelően kombinálják. A NATO stratégiai légiszállítási képességének kialakítása kitűnő példája a NATO nemzetek együttműködésének, így tudunk kollektíven megfelelni a e, kéréseknek. Ha 13 tagállam nemzet e, alakította ki a C-130-as stratégiai légiszállítási képességet egy konzorcium formájában, most pedig van egy eh, nehéz szállítási eh, egységünk Pápán Magyarországon, amely szintén eh, C-130-as szállítógépekkel van felszerelve. A NEMA az illetékes ügynökség intézi a C-17-es munkát. A nehéz szállítási nehéz szállítási légi osztag, ez egy nemzetek közti együttműködés, nem a NATO alatt működik. Vannak bizonyos bonyolult és furcsa missziók is. Az új csatlakozók bármikor csatlakozhatnak, hogyha úgy látják jól. Természetesen a nehéz szállítmányok szállítására felálló légiosztag nem zárja ki, hogy a tagállamok saját ilyen képességeket tartsanak fenn. A NATO nemza ügynökség Luxemburgban székel, és ez is egyfajta szállítási képességeket menedzsel, állandó szerződések alapján, amelyek révén a képesség szinte azonnal rendelkezésre áll. Mint ahogy említettem, a Szélis irányítója a szerződésekért felelős, 18 tagállam vesz részt ebben a szálliszban. 2010. decemberében járnak le a szerződések, és a következő két évre már meg vannak hosszabbítva. Lipcsében két eszköz áll rendelkezésre, amely azonnal mozdítható. Van hat napos bevetési és kilenc napos bevetési képességünk is. A nemzetek 2000 repülési órát ajánlanak fel évente. Mint ahogy mondtam, már lejár decemberben a szerződés, és most folynak a tárgyalások a 2012-ig zajló szakaszra, időszakra vonatkozóan. Teljesen nyilvánvaló, hogyha az A400-as program továbbra is késlekedik, akkor a Szális programot a várthoz képest tovább kell fenntartani nem tudom a légiközlekedési előadást megtartani anélkül, hogy a tengeri közlekedésről is beszélnék, mert a kettő kiegészíti egymást. Nagyon ö, nagy hiányosságok vannak a stratégiai tengeri szállítási kapacitásokban a nato belül. Azt szeretnénk, hogyha ezt az új stratégiai felfogás is újra elismerné 2012-ben a tengeri szállítási képességek jobb irányítása érdekében több kormányból álló, több nemzetiségű irányító bizottságra bizottságot tartunk fenn. Tíz tagállam része ennek jelenleg, további tagállamokat várunk. Ez az irányító bizottság gyakorlatilag olyan jellegű szerződéseket kezel, amelyek eltérnek a korábban említett szerződés típusoktól, az Egyesült Királyság és egyéb tagállamok rendelkeznek saját tengeri szállítási képességgel, amelyet az MSCC rendelkezésére bocsáthatnak, illetve NATO tagállamok rendelkezésére, eh, és az EU, EU-ban is eh, tag NATO tagállamok rendelkezésére szükség esetén. Van egy Dán program, amely részprogramja az össz NATO programnak. Szeretnénk a tagságot kiterjeszteni. Hölgyeim és uraim, tehát egy komoly politikai keret áll rendelkezésre, megvannak a képességek, ugyanakkor vannak hiányosságok, amelyeket már 99-ben feltérképeztek a nem vagyunk önelégültek, továbbra is vannak légi szállítási hiányosságok, de ezek kezelhetőek, hogyha az összes folyamatban lévő projektet sikerül végigvinni. Számos olyan program van most is folyamatban, amely a hiányosságokat lefedi. Nyilvánvaló, hogy kritikus a csapatok és az eszközök szállítása Noha a NATO koordinálja az intézkedések nagy részét, a nemzetek szerepe sem elhanyagolható. A két koordinációs központ együttműködik a NATO-val is és az EU-val is. A több nemzetiségű együttműködési eh, formák rendkívül fontosak a NATO számára. Ez kiderült a Lisszaboni csúcs találkozón is közelmúltban. A NATO legnagyobb problémája a stratégiai tengeri szállítási hiányosságok, ezek kiküszöbölésén kell továbbra is dolgozni. E, köszönöm a figyelmet, és most szívesen válaszolok a kérdést. Thank you very much. Uh, Köszönjük uh... szépen, kedves kollégák, szerintem jó lenne, hogyha mindenkit végighallgatnánk először, és utána tennénk fel a kérdéseinket, és kapnánk ezekre a válaszokat. Ezért most Vicenzo Puri eh, ezredes úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Parlament képviselőit. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszéljek önöknek a humanitárius segényújtásban működő légiszállítási központ nevében is, illetve arról beszámolni, hogy én miért is vagyok felelős. Harminc ember dolgozik alatt, amin az igazgatója vagyok, a tit- unió titkársága alá tartozunk, január 1-től majd a külszolgálat alá a katonai logisztika szakértői tartoznak ide, elsősorban a szállításra gondolok, légi szállítás és tengeri szállítás, orvosi, administratív és mérnöki szakértőkről van itt szó. A, hogy Teljesen a tagállamoktól függünk, az ő logisztikai támogatásuktól. 2006-tól a katonai, Európai Unió katonai vezérkara az Európai Bizottságon keresztül tud segíteni. Az Európai Bizottság humanitárius segélyiroda, az ECHO-val együttműködve, illetve a MIC Monitoring and Information Center, Monitoring és Információs Központtal. A az EUMPC tervezési létrehozását követően eh, pontosan a célja ennek a sejtnek tervezésének az volt, hogy eh, jobban tudjuk ellátni ezt a feladatunkat. 2006-ban eh, Algériában tudtunk légiszállítás feladatokat ellátni. A katonai és polgári mm, védelmi feladatok tekintetében a katonai kapacitásokkal csak az legvégső esetben felhasználnak. Tehát, hogyha polgári erőket, eszközöket, erőforrásokat nem tudom mozgósítani időben, akkor katonai eszközökhöz is fordulhat az Európai Unió, hiszen ezek sokkal gyorsabban tudnak fellépni. Ez azt jelenti, hogy a katonasság a humanitárius válságkezelésben soha nem játszanak vezető szerepet, hanem csak a polgári eszközöket kiegészítendő lépnek fel. Mégis, mivel gyorsan bevethetők vagyunk, ezért nem csak a stratégiai légiszállítás terén vagyunk roppant fontosak és hasznosak, hanem bármiféle logisztikai kérés esetében. Ahogy azt az elején említettem, a katonai, katonai vezérkarán belül a logisztikai kérdésekért vagyunk mi felelősek. A tagállamok számára mi vagyunk a, a katonai kontaktpont, és bármiféle logisztikai támogatás kérdésében hozzánk kell fordulni. Pakisztán ügyében pontosan ez történt. Augusztus 18-án, pár nappal a pakisztáni áradásokat követően a humanitárius menekülők szállítása, segélyek szállítása ügyében hozzánk fordultak. A MIKE és a tagállamok más nem, civil szervezetek kérték ezt méghozzá a pakisztáni állami és nem állami eh, szervezetek kérdésére. Az EU eh, tervezési sejtje a tagállamokhoz eh, fordult stratégiai légiszállítási kérésével, akik a miknek tudtak segítségére sietni. A következő napokban a tervezési sejt interfészként működött, a különböző szereplők között közvetített. Európa és Pakisztán között szeptember elején több szállítás feladatot is végeztünk. Az első egy 100, Antonov 124-es gép volt, cseh gép, amely olasz szállítmányt gyártott, illetve a osztrák és német szállítmányt, kb. 100 tonnát szeptember 3-án Iszlamátban leszállítottak a Salis rendszeren keresztül a 124 es Antonov 124-es cseh gép a brit East Midland reptéről 75 tonna brit segélyt szállított le Karadzsiba szeptember 5-én. Megint csak a Salis rendszerrel. A harmadik e, ilyen szállítási feladat a C-17-es finn gép segítségével történt, amely 40 tonna Dán segélyt szállított Karadzsiba szeptember 6-án. Eh, a SAX eh, rendszer eh, stratégiai légiszállítási képességi rendszer segítségével. A második szállítmányt követően a német először a német légerő, majd a NATO szállította tovább ami jól mutatja, hogy az EUMC katonai vezérkar és NATO között nagyon szoros és jó az együttműködés. A augusztus vége, szeptember eleje eh, roppant eh, intenzív volt számunkra tervezési és logisztikai szempontból, ugyanakkor eh, roppant pozitív a végeredmény. Az átfogó megközelítésről sokat beszélünk manapság, de mégis nyugodtan mondhatom, hogy ezt nap mint nap eh, tapasztaltuk ezekben a hetekben. Az EU és a tagállamok polgári védelme és katonai vezérkarai között, ahol eh, ráadásul kereskedelmi partnerek, szereplők is részt vettek. Jó néhány eh, következtetést levonhatunk ebből. Azt láthatjuk, hogy a sikerből és nem a kudarcból kell most itt levonnunk a tanulságot. A pozitív tanulságból az egyértelműen kiderült, hogy a katonai hozzájárulás igen fontos lehet. Ha a bizottság vezette e, humanitárius válságkezelési programon logisztikai segítségre van e, szükség, a polgári elemet nagyon jól ki tudja egészíteni a katonai elem. Bár a katonai légiszállítás eh, stratégiai fontosságú eh, szempont, és vannak hiányosságok, de mégis megvannak a tagállamokban azok a kapacitások, amelyeket azonnal eh, ki tudunk használni, rendelkezésre tudunk bocsátani. A katonai légiszállítás operatív adműveleti rugalmasságot is biztosít, főként olyan régiókban, ahol a reptérek terén nehéz a helyzet, és katonai légiszállítás ráadásul nagyobb mennyiségű segét vagy szállítmányt is eh, könnyebben eh, célba juttat, és regionálisan eh, repteleken kisebb reptereken is könnyebben tudunk szállítani természetesen megpróbálunk ebből megfelelő tanulságokat levonni, hogy a jövőben még jobban működjenek ezek a e, feladatok, és ezt egy közös képzésben is megpróbáljuk végrehajtani, ahogy azt a tanács és parlament számára október 26-án kiadott közleményben is e, lefektettük. A Lisszaboni szerződés életbelépését követően a szorosabb intézmény közé és ügynökség közé együttműködés mindenkinek az előnyét szolgálhatja csak. Remélem ez egyetértek. Köszönjük tábornok úr! A következő hozzászóló Dimitrios Ocerkis az Európai Védelmi Ügynökségtől parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, trying to respect the timelines uh, given. Köszönöm, elnök úr, megpróbálom betartani azt a 10 perces időt, ami a rendelkezésemre áll. Nézzük az első ábrát. a HLG 2003 rámutatott az európai stratégiai szállítási eszközök komoly hiányosságára, és a HLG 2010-es különböző növekedési igényeket vagy előírásokat tett, A Headline Goal 2010, amely az Európai Biztonsági Stratégiával egyidejű, és a gyors erőkkel is egyidejű. E, éppen ezért növekedtek a stratégiai szállítási e, elvárások, illetve szükségletek, e, és éppen ezért a hiányosságok is növekedtek. Különösen a légiszállítás vonatkozásában. Mivel a légiszállításban a legnagyobbak a hiányosságok, és ezeket a hiányosságokat gyakorlatilag a kollégák már egytől egyik felsorolták, és éppen ezért én nem is fogom ezt ismételni. Minden esetre egy köztes megoldást kellett találni, emellett egy többoldalú, több országra kiterjedő irányítási központot állítottunk fel. A célja a létező eszközök jobb felhasználása, illetve további eszközök felkutatása. Nem fogok beszélni a tengeri szállítási képességekről, mert a létező képességek kell kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nincsen természetes hiányosságot. A tagállamoknak egész egyszerűen fel kell venniük a kapcsolatot a létező nemzeti központokkal, és akkor a jelentkező hiány pótolható. Egy átfogó képesség elemzésre kapott felkérést az EDA, illetve arra, hogy felmérje a szükségleteket a katasztrófa elhárítási munkákhoz. A munka elvégzése céljából az EDA az alábbi tanulmányokat készítette el. Egy sor hasznos tanulmányról és hasznos következtetésről, ajánlásról van itt szó, amelyet az EDA irányító testülete részére végeztünk, illetve ezeknek az elemzését következő évben majd beterjesztjük a másik irányító testületünk. pedig a légiszállítási képességeinkről és a, az Air Transport Filter légiszállítási flottáról beszélnék. Azt szeretnénk, hogyha az EU tagállamok jobban részt vennének az ilyen együttműködésben a jövőben, ugyanakkor sajnálatos módon a lehetőségek korlátozottak, az európai légiszállítási flottát azért találtuk ki, hogy a létező eszközöket jobban be tudjuk osztatni, osztani a nemzetközi, nemzeti, NATO, EU keretekre, illetve igényekre. 2008. februárjában született a döntés egy projektteam felállítására, amely az légiközlekedési, légiszállítási flottát tanulmányozza, egy, egy jobb, jobban bevethető légiszállítási flotta kialakítása érdekében. 2008. novemberében 12 EU tagállam hadügyminisztere írt alá egy szándéknyilatkozatot, amely az elkötelezettségüket fejezi ki, hogy a hiányosságokat kiküszöböljék a flotta orientált kötelezettségvállalásokról van szó, elsősorban A400M, illetve C130-as gépek formájában. Ugyanakkor az, az, a kezdeményezés hatóköre kitágult más géptípusokra és másfajta részvételekre is, mert az A400M-esek, M gépek szállítása késlekedik. Tehát egy sor légi szállítási kérdéssel foglalkozunk most a munkacsoportokban, beleértve a több nemzetiségű egységek felállítását az A400M gépek üzemeltetésére. 2009. novemberében 15 tagállam írta alá az újabb szándéknyilatkozatot, amely politikai akaratot fejez ki a katonai szállítási képességek javítása területén. A szándéknyilatkozat, szándéknyilatkozatban elismerték a tagállamok azt, hogy a standardizált szolgáltatások hatékonyabban alkalmazhatóak költséghatékonyabban, csere és eszközmegosztás formájában. További költséghatékonyság intézkedések várhatóak a közös képzésből, től, illetve a közös gépbérlésektől. 2009 márciusában, 2011 márciusában az ügynökség egy nyolcas kategóriájú programot fog indítani, Szeretnénk a hatékonyságát növelni a légiszállítási képességeknek, eh, részt venni hajlandó tagállamok eh, összefogásával. Ez egy olyan keret, amely eh, katonai szállítás területén fokozott együttműködést jelent. A nemzeti és nemzetközi szállítási szervezetek fokozott együttműködését, melynek célja a jelenlegi és jövőbeli szállítási kötelezett képességek jobb kihasználása. A hosszú távú jövőképünk pedig az, hogy egy olyan hálózati flotta álljon rendelkezésre, amely minden tagállam számára hozzáférhető katonai szállítási célokra. Az, ATF modell, az EATF modellnek a célkitűzései itt láthatók a képen, és erről szól az a szándéknyilatkozat is, amit a 15 tagállam hadügyminisztere aláírt, és hát ugye a legfontosabb célkitűzés a légiképességek javítása az Európai Unióban, eh, konkrét eh, megoldások eh, kitalálása a létező és jövőbeli eszközök jobb felhasználására, illetve optimalizálni a jelenlegi szállítási eszközöket, struktúrákat és szervezeteket. A munkamódszerek és a részvétel mértéke tagállamról tagáramra eltérhet, megfelelő szinten folyik a koordinálás. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok és tagállamok szállítási szervezetei együtt működnek önkéntes formában, mégpedig eseti alapon. A szándékunk az, hogy nem az a szándékunk, hogy egy kiegészítő szállítási struktúrát kialakítsunk Európában, hanem a jövőbeli lehetőségeket előkészítsük. Ez a projekt nem versenyez az Európai Szállítási Parancsnoksággal, vagy bármelyen más már létező kezdeményezéssel. A különböző kezdeményezések hatásának maximalizálása érdekében, illetve azért, hogy a, az erőfeszítéseket, megduplázását elkerüljük, fontosnak tartjuk az együttműködést, illetve azt, hogy az egyéb struktúrákkal és szervezetekkel a lehető legjobban együttműködjünk, és azokat figyelembe vegyük. A kék körben azt látják, hogy milyen feladatokat végez az ügynökség. Ez első ránézésre bonyolult, de ha alaposan tanulmányozzák, akkor igen egyszerű. Különböző munka területekről van szó a jobb oldalon, emellett még számos más feladat is létezik, de az eszközök szűkössége és a tagállami támogatottság hiányában, mivel ugye költségvetési megszorítások idejét éljük, minden feladattal nem tudunk foglalkozni. A sárga terület a legfontosabb szerintem, ahol azt látjuk, hogy a különböző külső szereplőkkel milyen viszonyban van az EDA. A folyamatban lévő munka, illetve a közvetlen célok. Egy landscaping study szeretnénk eh, elkészíteni. Eh, két hónapja rendelkezésre áll ennek egy változata, és egy eh, workshopra kerül sor a tagállamok részvételével 2011. január 27-én, annak érdekében, hogy a végterméket elemezzük, és az irányító testületünknek javaslatokat tehessünk. A legfontosabb egy diplomatikus, diplomáciai tanulmány, egy másik workshopra kerül sor 2011. februárjában, amelynek célja megint csak az, hogy ezt a bonyolult témát elemezzük, és segítsük a döntéshozatalt a minisztériumban, illetve az irányító testületben. Három adhok munkacsoport működik. Ezek munkáját a tagállamok priori- állították fel a prioritásokat. Az első az egy irányítási kérdés, és irányítási és jogi keretek megteremtése. A második a műveleti és képzési kérdések területén az interoperabilitás elés, elérése. Illetve a adhok munkacsoport a Diplomatic Clearance System annak érdekében, hogy a diplomatic clearance mechanizmusokat egyszerűsítsük és harmonizáljuk. A három adhok munkacsoporton kívül van egy sor, valójában hat, de, mint ahogy említettem, az erőforrások miatt ezzel a hattal nem tudunk ilyen mélységben foglalkozni. Hat másik témával vagy feladattal. A diplomatic clearance témában egy kis adalék. Ez eh, a katonai szállítási gépek szabad mozgására vonatkozik ez a téma, eh, ugyanis eltérőek a különböző engedélyeztetési feltételek, illetve igények az egyes tagállamokban, és ezek az eltérő feltételek késlekedéseket okoznak a légiszállítási műveletekben. Ez eh, a, az örökség megváltoztatásra szorul, különös tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő években létrejön az egységes európai égbolt, és most dolgozzuk ki a jogi keretét egy diplomáciai eh, engedélyezési mechanizmusnak, és egy eh, úgynevezett diplomatically cleared zone, az egész EU-ra kiterjedő ilyen zóna feltételeit. Egy eh, az egész EU-ra kiterjedő diplomáciailag engedélyezett zóna, vagy diplomatically clear zone, katonai szállítási területen. Nos, ez lenne az ideális megoldás arra, hogy az EU-n belül csapatmozgásokat, illetve eszközmozgásokat végezzünk, anélkül, hogy minden egyes szállítás előtt engedélyt kelljen kérni, ez a hatékonyságot nagyban növelni ráadásul vannak pénzügyi vonatkozásai is, és környezetvédelmi vonatkozásai is egy ilyen egységes diplomatically cleared zone létrehozásának. Ez inkább egy politikai sem, mint egy katonai kérdés, tehát a mechanizmus létrehozása nagyban függ majd a politikai akarattól. A Az ehhez, ezzel összefüggő kérdések tisztázása, nevezetesen a létező katonai gépek az EU-n belül, illetve nem katonai eszközök, amelyek az EU területére belépnek, légterébe belépnek, Noha Nincs egységes megoldás, sok minden függ ehhez az állami repülőgép fogalmát tisztázni kell, tehát a state aircraft fogalmát. Ezek tehát a legfontosabb kérdések ahhoz, hogy egy diplomatically cleared zone létrejöhessen az EU területén. Itt most megint hiányzik egy rész. Volt egy másik ábra ugyanis. hét különböző opció van, amelynek révén el szeretnénk érni a diplomatically cleared zone-t. Először is a kérelmi formanyomta, a kérőforma nyomtatvány egyszerűsítése, az Európai Külügyi Szolgálat segítségével. Az EU-n belül kell először is harmonizálni ezt a kérdést. Először is az egyes és az ötös opciókkal kívánunk foglalkozni, tehát a formanyomtatványt egyszerűsíteni, illetve kialakítani az eu belül a diplomatically clear zone-t. Hmm. Nos, a rövidtávú jövő, az egyes tanulmányok elvégzése, a Landscaping Study, a Diplomatic Clearance Study elvégzése, jogi keretek kialakítása, és ezen kívül vannak még középtávú feladatok, amelyek itt láthatók, hosszú távú feladat, a hálózati flotta létrehozása, a több nemzetiségű szállítási egység létrehozása, illetve közös vásárlása a szállító repülőgépeknek. A helikopter kiképző programunkról beszélnék még, amely a helikopteres munkánk legfontosabb része. Ezt a NATO oldalról kezdeményezték, és ehhez járulunk hozzá, ehhez az erőfeszítéshez. Már most vannak sikerek, mert az első gyakorlatot már megtartottuk, több mint 50 helikopter és 1200 katona részvételével. Évente két ilyen gyakorlatot szeretnénk végezni. Az egyik egy környezetvédelmi tréning, a másik pedig az igazi interoperabilitás elérése helikopter ügyben. Tehát a helikopteres kiképző programot szeretnénk tovább fejleszteni egy műveleti angol nyelvtanfolyamról is van szükség. És ezt az egész tréning programot a beilleszteni egy több nemzetiségű helikopter egység felállítása. Jó. Eh, many of our participating member states have... A résztvevő tagállamok részt vesznek ilyen air mentoring tímekben, amelyek célja az afgán légierő felépítése. illetékes tábornok az EDA részvételét ebben a afgán légierő kiképzési munkában üdvözölte. Pulling and sharing témában először is azonosítani szeretnénk az igényeket, illetve különböző roadmapeket elkészíteni, és az utolsó ábra pedig mutatja, a módszertanát annak, hogy hogyan lehet összevonni és közösen felhasználni a létező eszközöket. Ennyi lenne, elnök úr, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. And... Köszönjük szépen. Végül nem utolsó sorban az Európai Bizottság részéről Péter Billing. Thank you very much, Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm. Tisztelt képviselők. To speak here a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság nevében, az ECO főigazgatóság nevében felszólalhatok, osztályvezető helyettese vagyok a, annak az osztálynak, amely a MIC, a Monitoring and Information Center munkájáért e, felelek. Puri tábornok úr már MiC néven emlegette ezt. Ma, ha megengedik, akkor a stratégiai szállításról beszélnék, amely a humanitárius segélynyújtás és válságkezelés szempontjából kulcsfontosságú. Három elemre koncentrálnék. A válságkezelésben a katonai kapacitások felhasználása, amiről beszélnék másodszorban, arról, hogy konkrétan hogyan tudjuk a katonai eszközöket felhasználni a helyszínen. Itt a az ezévi pakisztáni áradásokról szólnék, végezetül pedig arról, hogy véleményünk szerint hogyan lehet javítani a stratégiai szállítási kapacitások képességekhez való hozzáférést és azok felhasználását. Lássuk a prezentáció első részét. Van több fontos elv és dokumentum, mint például az Európai Humanitárius Segély Konszenzus, egy 2006-os dokumentum, a EU e, kezelésének katonai e, összetevője, illetve az ENSZ szinten elfogadott és az Unió által támogatott vonatkozó normák és nyilatkozatok. Három alapvető elvre kell itt mindenképpen kikérnem. Egyrészt a katonai képességek, kapacitások felhasználása korlátozott kell, hogy legyen. Eh, és eh, csak végső esetben szabad ezekhez nyúlni, amikor nincs más alternatíva, polgári alternatíva, azonban humanitárius eh, célokat biztosítani kell. Végül az érintett állam és az ENSZ szerepe harmadik országban ellátott feladata olyan terület, ahol tiszteletben kell tartani a, a hatásköröket, és mindenképpen polgári, hanem polgári eh, elsősorban polgári jellegűnek kell lennie ennek a fellépésnek. Ha megengedik, akkor rövid hozzászólásom második felére áttérnék. Hogyan tudtuk ezt a gyakorlatban is alkalmazni? a humanitárius segélynyújtásban, válságkezelésben nagyon hasznos lehet a katonai kapacitás, a haderő kapacitása. Pakisztán példáját már többen említették előttem. Alapvetően a stratégiai légiszállításhoz háromféleképpen közelítettünk. Egyrészt a stratégiánk azt próbálta azonosítani, hogy milyen polgári szállítási, légiszállítási kapacitások vannak, amelyeket megoszthatunk a tagállamok között, illetve hogyan tudjuk a polgári védelmi pénzügyi eszköz társfinanszírozását biztosítani. Nyilván önök is tudják, hogy 2007 óta a polgárvédelmi, meha, polgári védelmi mechanizmusban az Európai Bizottság társfinanszírozhatja a, akár 50%-ban is a szállítási feladatokat. Ez a fő eszközünk, amelyhez nyúlhatunk, és mindig is elsősorban ezt szeretnénk felhasználni. Második prioritásunk, amennyiben társfinanszírozott vagy megosztott képességek, kapacitások nincsenek, akkor az EU katonai tervezési sejtnél dolgozó katonabarátainkhoz fordulunk segítségért, ahogy azt tábornok úr említette, Puri tábornok úr, augusztus végén hozzájuk fordultunk, akik három eh, ingyenes szállítógépet tudtak nekünk szerezni, két Antonov 124-est és egy DC-17-est. C-17-est. Nagyon fontos volt számunkra, hogyha a katonai kapacitást, eszközöket is használunk, akkor is inkább a polgári típusú gépeket használnánk, amelyek bár katonai fenntartásúak, ugyan, de mégis polgári jellegű gépek, a háromból kettő ilyen is volt. A harmadik lépés, hogyha sem pénzügyi eszköz, sem katonai EU katonai kapacitás nincs, akkor a NATO-hoz fordulunk, és a 15 e, művelet esetében, Pakisztán esetében, művelet esetében a NATO is segített. Jó néhány tonna szlovák segélyt szállítottak, illetve 14 raklapot e, Németországból e, Pakisztánba. az oszlói eh, iránymutatások tiszteletben tartása roppant fontos, hogy a, a, hogy a légteret eh, ne foglaljuk el feleslegesen, illetve hogy teljesen eh, semleges maradjon e, ez a fellépés. Ezek fontosak számunkra, ezek az alapelvek. Ezen kívül fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy problémát gyakran nem csak az okozza, hogy nem állnak rendelkezésre eh, szállítógépek, gyakran eh, piaci alapú eh, gépek lennének. Egy közvetítő például hat ajánlatot is talált, de a finanszírozás ez ügyben problémás lehet. A tagállamok akiknek éppen elég meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat, nincs elég pénzük manapság. Természetesen az úgynevezett ingyenes katonai segítséget szívesebben igénybe veszik, mint a piaci e, ajánlatokat. Áttérnék a prezentációm harmadik részére. A stratégiai légiszállítási képességeket hogyan tudjuk jobban használni. Egyetértek tábornok úrral, a MIK és az EU eh, MPC eh, közötti együttműködés kiváló. Többek között egy közös képzést eh, tartottunk a MIK tisztek számára, hogy hogyan tudják ezt a kapacitást kihasználni, illetve a következő hetekben, valamikor december közepén egy ülést tartunk, amely során levonjuk a tanulságokat az ez évi a pakisztáni esetből, esetekből. A elsősorban gyakorlatelemekre koncentrálnánk. Például, hogy a, a gép kirakodását, berakodását kivégezze, hogyan végezze, kik a felelősök, a különböző partnereknél, hogyan tudjuk rugalmasabbá tenni a rendszert. És végül, de nem utolsó sorban, hogyan tudjuk megfelelően eh, a költséghatékonyságot is biztosítani. Hasznos lehet például a, a hajó tengeri eh, víziszállítást, tehát hajószállítást eh, megfontolni, lehet, hogy ez jól olcsóbb, mint a légiszállítás, főként akkor, hogyha a, a idő nem szorít bennünket annyira. Ami a politikai követést illeti, az Európai Bizottság egy közleményt adott ki október 26-án, amelyre már utaltak előttem, amelyben többek között a bizottság arra tesz javaslatot, hogy egyszerűsítsük a szállítási eszközök megosztása, finanszírozása terén, annak érdekében, hogy a magánpiaci lehetőségeket is jobban kihasználjuk. Másodszorban a magánszektorra, logisztikai szállítási feladatok ellátására együttműködést kell nyitni a humanitárius segélyfolyósításra vonatkozóan. A katonai eh, szállítási charter eh, lehetőségek eh, kiaknázás érdekében negyed sorban megfelelő légiszállítási kapacitások, eh, képességek feltérképezése az EU-ban, illetve az eh, ENSZ célokra. Végezetül, hagyj mutassak rá még két kérdésre. Elsősorban a polgári katonai koordináció létfontosságú a válság e, esetekben, ezt javítani kell, párbeszéd, a közös képzés, a kapcsolattartás, e, a felkészülés során, tehát még mielőtt ilyen kezdett kialakulna. A második fő tanulság, amit le kell vonni pedig az, az Európai Bizottság, főként az ECO főigazgatóság nyitott arra, hogy katonai eszközöket vegyünk igénybe stratégiai szállítási célokra, feltéve, hogy az oszlói iránymutatásokat szigorúan betartjuk, azaz a humanitárius légtért ezzel nem terheljük túl, illetve hogy a katonai polgári eh, elem teljesen elkülöníthető, ne lépjük át ezt a bizonyos vonalat, illetve el, eh, annak eldöntése, hogy légi vagy tengeri szállítás a eh, jobb megoldás, illetve hogy esetleg a helyben hogyan tudjuk beszerezni ezeket az eszközöket. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Blink. Uh, thank you to all the experts. Köszönöm minden szakértőnek és katonának, hogy eljött ide és előadást tartott. Gáler úr. Köszönöm szépen az átfogó beszámolókat. Rengeteg információt nem is tudok ilyen rövid idő alatt megemészteni, mert az ülésre felkészülvén néhány információt kaptunk, de jó lenne a beszámolókat írásos formában, vagy PowerPoint formátumban a titkárság rendelkezésre bocsájátani, ez bizonyosan nagyon sokat segítene. Először is politikai szempontból a frakció nevében mondom, hogy akarjuk ezt az együttműködést, mind a polgári katonai együttműködést, mind pedig a jobb együttműködést az EU és a NATO között. A poolingot és a sharinget is kívánatosnak tartjuk, mégpedig gyakorlati okokból, mert gazdaságilag nehéz helyzetben vagyunk, és ezért amiket végre kell hajtani katona, illetve polgári területen, ez jó lenne ennek a finanszírozását elérni, és a pooling és a sharing olyan kulcsszavak, amelyek azt hiszem, hogy nagyon fontos területet érintenek, ahol pénzt tudunk megtakarítani, és ugyanakkor a kapacitásainkat hatékonyan be tudjuk vetni. Az új szerződés megadja a lehetőséget arra, hogy állandó struktúrált együttműködést kialakítsunk, ahol nem kell mindenkinek részt venni, csupán azoknak, akik ebben érdekeltek, és talán eh, mások csak meg akarják vizsgálni, hogy hogyan megy ez a dolog, és később csatlakoznak az együttműködéshez. Nos, ami az egyes kérdéseket illeti, mindig ahhoz ö, intézem ezeket, akit érint. Nem tudom, hogy tulajdonképpen ki volt, aki az adott kérdésről szólt. A tengeri szerításnál meglepett, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek szintén együtt akarnak működni ebben, noha nincsen saját tengerük. Örülök ennek, de némileg meglepett. Talán tehát érdekes, hogy olyan tagállamok is együttműködnek az ilyen tengeri szállítás együttműködésnél, amelyeknek nincsen saját tengerpartjuk. Nos, egy kérdésem lenne, ami az európai légi szállítási flottát, illetve és az egyes tagállamok szendéknyilatkozatát. Az Európai Légiszállítási Parancsnokságot talán már létrehozták, és meglepett, hogy a szállítási parancsnokságnál csak négyen vannak idáig, de ez a szendéknyilatkozat viszont ezt sokkal többen aláírták. Hogyan értsük ezt? Hogy ezeknek, akik a légiszállítási flottánál aláírtak, azok majd fokozatosan csatlakoznak a parancsnoksághoz is, vagy ezek a dolgok nem fedik le egymást. És még egy kérdés, az Európai Légiszállítási Parancsnok az szintén Eindhovenben van ennek a parancsnoksága, mint a Move and Coordination Center Európa NATO-nak. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Ez egy épületben van ez a kettő, vagy vannak olyan emberek, akiket hol ide, hol oda helyeznek át, ma ez alatt a parancsnokság alatt állnak, holnap egy másik parancsnokság alatt. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? És van még egy kérdésem. A diplomatic clearance kapcsolatban a katonai szállításokat illetően. Az Egységes Európai Légtérrel egy keretet hoztunk létre a polgári repülést, illetően nekem cikcakban az Európai Unió fölött repülni, mert vannak katonailag lezárt zónák. Na most abból kell kiindulni, hogy ez a diplomatic clearings, ez nem teremt újra valamilyen párhuzamos, exkluzív zónákat a katonai repülés számára, és aztán a polgári repülésnél ugyanazok a problémák állnak elő, mint korábban? Tehát kérdés, hogy melyik a jobb ö, rendszer? Németországban a légtérfelügyelet politikailag és katonailag szintén központosított, nem tudom, hogy mi a helyzet más tagállamokban. Ezzel némileg vannak nehézségeik ezzel a rendszerrel, de jó lenne egy olyan megközelítés talán, hogy ne elkülönítve igazgassuk ezeket a területeket, és mivel az EU-n belül vagyunk valamennyien, és mindenkinek a legjobb szándéka van, ezért a legjobb megközelítést alkalmazzuk, tehát katonai és polgári légi, légtérfelügyelet egységben. Ez tehát néhány kérdés, lenne még több kérdésem is, de nem akarom az időt csak saját magam kihasználni. Köszönöm. Thank you very much, Michael. Uh... Mrs. Lösik, please. mehr sind ja auch nicht mehr. Nos, mert nincsenek itt sokan, de jó, hogy ilyen sok időm van arra, hogy kérdéseket tegyek fel, de szeretném megjegyezni, hogy sajnálatosnak tartom, hogy egy ennyire fontos vitánál annyira kevés képviselő van ma itt jelen. Gáler úr már elmondta a frakciója nevében, politikailag részletekben menően, hogy a Katonai, polgári együttműködés nagyon kedvező, az ő megítélése szerint az én frakcióm a GUE NGL sok pontot illetően sokkal kritikusabb véleményt képvisel, és a bizottság képviselője, valamint más beszámol, előadók is elmondták, hogy katonai kapacitásokat kellene használni, hogyha nincsenek polgári kapacitások. Nos, milyen katonai kapacitások vannak jelen, milyen szinergiai effektusokat lehet használni, a pooling és más kulcsok hangzottak el, amelyeket nem akarok újra alkalmazni, és az is virágos, hogy milyen költségnyomás alatt dolgoznak. Felvetődik a kérdés, hogy a jövőben ki kinek segít tulajdonképpen, hiszen egyrésztről egyértelmű, hogy a katonai területen belül a szinergikus hatásokat ki kell használni. El tudom képzelni, hogy közép és hosszú távon a katonai polgári együttműködésben szintén ö, polgári szükséghelyzetek egyfajta legitimációt adnak majd arra, hogy a katonai területre több pénzt fordítsunk tehát számomra még nem világos, hogy miért pontosan a katonai területen az ilyen kapacitás áthelyezés szükséges, és a polgári területen nem. Tehát milyen területen kell növelni az ilyenfajta kapacitásokat? Ebből adódik kérdésem, hogy van egy fedezeti hiányosság, ami a tisztán polgári szállítási kapacitásokat illeti, és hogyha igen, akkor milyen nagy ez a hiányosság. Mielőtt még ezeket a szinergiai hatásokat kifejtenék, jó lenne, hogyha ezt a kérdést alaposan megválaszolnák. És aztán felvetném azt a kérdést, hogy mi kell, hogy történjen akkor, hogyha a katonai repülők egy hadi bevetésnél, de ugyanakkor polgári segítségnyújtásnál egyidejűleg válnak szükségessé, akkor mi kap prioritást, mi élvez előnyt? hiszen ö, nincs olyan sok kapacitás csupán katonai területen. És az utolsó kérdésem az oszlói irányelvekre vonatkozik. A bizottság képviselője ezeket többször említette. Ö, általánosságban van egy szoros összekapcsolódás a humanitárius segítségnyújtásnál, a KKBP területén, Gáller úr is említette ezt, tehát a katonai repülők használata itt bizonyosan egy lépés lenne a továbbvezető intézkedések irányában. A bizottság jelentése a megerősített európai katasztrófa elhárításról beszél 2010-ben, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a helyi segítségnyújtás esetén az ott a helyszínen működő KKBP missziókkal. Sok régióban a KKBP missziók nem semlegesek, hanem ki a polgárháborúk egyik részes felének oldalán állnak. Tehát véleményem szerint az oszlói irányelvet meg sértik az ilyenfajta alkalmazások, hiszen a humanitárius segítségnyújtás semlegességet feltételez. És a 2007-es európai konszenzust ezen a területen elfogadták, tehát ezért kérdezem a bizottságot, de a parlament képviselőjét is, hogy hogyan ö, látja ezt a problémát. Köszönöm. Thank you very much. I would like to ask you to answer in, in order you... Köszönöm. Kérem, hogy olyan ne válaszoljanak, ahogy a prezentációjukat tartották. Persze nem kell minden kérdésre válaszolniuk. Válaszoljanak arra részre, melyikre szeretnének. Kérem, hogy maximum 5 percben reagáljanak. Pavlopoulos úrnak adom meg először a szót. Nem, elnézést, elnézést. Stasny úrtól még érkezik egy kérdés. Ah. Köszönöm, elnök úr, megígérem, rövidre fogom. Köszönöm, rengeteget tanultunk, roppant hasznosak ezek a beszámolók, tetszik az nekem, amerre haladunk végre. Erősödik az Európai Unió, azáltal, hogy a meglévő kapacitásokat, képességeket jobban igénybe vesszük, remélhetőleg minden partnernek az előnyét szolgálja majd ez. Hasonló az aggodalmam, mint Gáler kollégának, Láttam, hogy az Európai Légiszállítási Parancsnokság mm, van csak négy ország vesz részt. Persze még az elején járunk ennek a folyamatnak, amire majd bővül ez. Szlovákia mondjuk a szállításban nehezen tudna részt venni, de a légiszállítási központban remélhetőleg, már részt vesz, és remélhetőleg majd a parancsnokságban is, remélhetőleg majd tovább bővül a résztvevő országok száma, mert úgy tűnik számomra, hogy egyelőre Benelux, francia, német, eh, észak-nyugati kezdeményezés, ez remélhetőleg majd keleti és déli végekbe, végek felé is tovább terjed ez. Also, uh, the, the question that was, uh, that was raised about usage of... Felmerült a légtér használattal kapcsolatban egy kérdés, remélhetőleg a Cézár uh, navigációs rendszerrel rádöbbenünk arra, hogy más időket élünk, mindenhol műholdak vannak, szerintem a polgári uh, repülőt nyugodtan uh, átrepülhetnek katonai légtéren, rengeteg pénzt, eh, széndiokszid kibocsátást tudnánk megsporolni, főként, hogyha megfelelően biztonságosan eh, együttműködünk ez ügyben. Eh, kérem, hogy erre is reagáljanak, ha egy mód van rá. Thank you very much. Köszönjük. Parancsoljon ezredes úr. Sir, uh, Mr. Gahler, if I have... Uh, yeah. Gahler úr, ha jól értettem a kérdését, akkor az TNI multinacionális légiszállítási koordinációs központ pontosan ilyen támogatást nyújt a tagjának. Azok az országok, amelyek nem rendelkeznek tengerrel, így tengeri szállítási kapacitásuk sincs, mi rendelkezésükre bocsájtunk ilyen eszközöket. Mondani se kell, hogy a görög hajó tulajdonosok, akikkel együttműködünk, 18%-át tartják kezükben a világ kereskedelmi flottájának. Ez az, amit fel tudunk ajánlani a tagállamoknak. Captain, uh, General Rossa, please. Köszönjük, tábornok úr. Yes. I want to, to write about uh, yes, a couple of, of issues. Igen, két dolgot jegyeztem fel magamnak. Először is az LTF, e MCC, LTC e hatásköreivel kapcsolatban mindig felmerül kérdés. Rövid volt a bevezető. Érteniük kell, hogy Egységes Európai Légiszállítási Parancsnokság katonai eszközökkel foglalkozik, az ETF pedig általában általánosabb jelekű. Nagyon komoly politikai szándék van mögötte. A szuverenitást is megosztják ezek az országok, ez a négy ország, ez más ilyen szervezetekben nem fordul elő. Egy-két példát hagyja adjak erre. Ezen a e, e, hétvégén egy francia gép Afganisztánba repült, amit Eindhovenből irányítottunk vagy például ezen a végén Hollandiába a Nemzetközi Bíróság elé szállítottunk a Szomália jövő környékéről embereket, ezt is Eindhovenből irányítottuk. Ezért van az, hogy napi 24 órában, heti 7 nap működünk, irányítunk. Katonai parancsnokság ez, amely nagyon komoly politikai szándékot mutat maga mögött. Ami az MCC-t illeti, a kapcsolatunk világos, egyre inkább szorosan, egyre szorosabban együttműködünk. A négy alapító ország között nem kell több koordináció, hiszen a legtöbb gépet már így is mi irányítjuk, megvan a felhatalmazásunk arra, hogy ezeket mi kezeljük. Az MCC azonban nem csak négy országot, hanem sokkal többet tömörít. Ha Francia ország kérésre fordul az EATC-hez, akkor megvizsgáljuk ezt a négy alapító országot. Ha nem találunk megoldást, akkor az MCC-vel próbálunk Eh, együttműködve megoldást találni. Hmm. Szorosan együttműködők, de két mégis nagyon eltérő szervezetről van szó. Ezen kívül felmerült -e még egy kérdés a, arról, hogy hogyan bővülhet tovább új tagokkal az EATC. Eh, e Több mint 11 év alatt sikerült ető aláhoznunk, eh, kettővel francia-német kezdeményezésre indult, ez, ezért most szeretnénk megszilárdítani, a jelenlegi struktúrát mielőtt tovább bővítünk. Nem tart ez majd sokáig reményeink szerint, de először eh, harmonizálni kell az eljárásrendet, megbizonyosodni arról, hogy minden működik, hiszen egy ilyen multinacionális parancsnokság eh, egyelőre majd csak négy országot irányít, és ha ezzel jól működik, akkor elgondolkodhatunk a bővítésről, további bővülésről. Erről még korai lenne bővebben bármit is mondani. Köszönöm. Thank you very much, General. Köszönjük, tábornok úr. Kanton úr. Thank you. Uh... Köszönöm. Arról beszélnék, hogy egy uh, tenger nélküli országnak miért van szüksége tengeri szállítási kapacitásra, illetve az MCC és az EATF uh, kapcsolatáról is uh, beszélnék, kiegészítve, amit Russzó tábornok mondott a NATO-ban. Alapvetően tudjuk, hogy a világ mely részén van szükségünk milyen kapcsolásokra képességekre. Annak érdekében, hogy a felmerülő problémákkal szembenézzünk a tervezési folyamatban, megvizsgáljuk a NATO tagállamok kapacitásait, képességeit, és megpróbáljuk ezeket szétosztani. Kinek mi a feladata? Megpróbáljuk mindenki, minden légi, vagy tagországnak megmondani, hogy légiszállításban vagy szállításban kinek mi a feladata, amit vállalnia kell. Ezért a tenger part nélküli, tenger nélküli országok is megoldhatják ezt a problémát. Csehország, Afganisztánba szállított közúti és tengeri szállítást kombinálva. Hiszen ez sokkal olcsóbb, költséghatékonyabb gyakran, mint a, maga, mint a szállítás. Ha az idő nem szorít bennünket annyira, akkor megpróbáljuk tengeren szállítani a dolgokat, és megtaláljuk a megfelelő kapacitást. Ugyanakkor ez tehát a az elvárás, amire szükség van, ugyanakkor a különböző szervezetekhez csatlakozva olyan országokhoz csatlakozhatnak, akik már egyébként is tengeren szállítanának. Az MCC és az EATC székhelye is Eindhovenben található. A tábornok úr is említette. 99-ben kezdődött ez a projekt, két csoportra osztott, az egyik a tengeri szállítás, másik a légiszállítási specialistáké volt az EATC a légiszállítási volt, aztán a kettőt lehetett volna kombinálni, hogy egy valaki, egy kiküldött, tagállami országi kiküldött tudta volna két feladat el látni. Az európai országok egyre inkább bíznak egymásban, egymás kapacitásában, képességében, és így létrehozták az EATC-t. Ez jó hír, ez számunkra azt jelenti, hogy az e MCC-nek négy országgal kevesebb eh, koordinációját kell ellátni. Remélhetőleg a folyamat eh, úgy folytatódik, hogy eh, ez a két műveleti központ, az MCC és az e ATC központ közös szakembereket is alkalmazhat, hiszen túl sok szakembert nem tudunk erre a feladatra eh, nélkülözni. Hogyha az EMCC-től teljesen függetlenül magát az EATC jövőben, akkor ez különösen fontos lehet. Persze fontos az, hogy eh, hatékonyan működjön egy olyan szervezet, amely számára a hatékonyság első rangú fontossággal bír. Köszönjük szépen, most pedig Póri tábornok úr. Jó néhány kérdés merült fel, hangsúlyoznék csak egy párat, egyetértek azzal, hogy a katonai polgári együttműködés eh, kényes, kritikus kérdés. Eh, katonai szinten is megpróbálunk a katonai és a polgári képességek eh, összhangjáért mindent megtenni. Biztos vagyok benne, hogy január 1 amikor az Európai Külszolgálat feláll, működőképes lesz, akkor felgyorsul ez a folyamat. Ezen belül különösen fontos a képzés, a mikkel jók a tapasztalataink, és valóban március 14 és 18-a között jövő évben egy fórumot rendezünk, amely a Indonéziában, Manadóban és Japánban kerül megrendezésre. A DJ Echo, a MIK eh, mind-mind részt vesznek, és amely elsősorban a válság eh, humanitárius segélynyújtás eh, vonatkozó kérdéseit járja majd körül. Köszönöm. Köszönjük. Eh, Mucciák kiszúr. Very much. Köszönöm, elnök úr. EATF és EATC kérdésére mert választ kaphattak. Az EATC egy operatív parancsnokság, egy műveleti parancsnokság, az EATF pedig egy együttműködési keret és partnerségi keret azon 15 tagország között, amelyek a szándéknyilatkozatot már ellátták, készítjük, aláírták. Fontos, hogy legyenek átfedések a kettő között. Elmondhatom, hogy például a következő mm, projekt csapat ülésére EATC e, székhelyen kerül sor, e, éppen azért, hogy bármiféle kettős e, átfedés elkerüljünk, ne végezzük el ugyanazt a munkát kétszer. Épp azért, hogy ne legyenek párhuzamosak, ne legyenek átfedések. Figyelembe kell itt venni azt, hogy egy műveleti parancsnokság már nagyon jól működik, a másik pedig egy együttműködési keret. Ez tehát az EATC és az EATF közötti különbség. Amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor flottaorientált volt, és akkor azt váltuk, hogy az EATC lenne a, az EATF műveleti parancsnoksága. De mi csak együttműködési keret maradtunk, ezért ilyen kapcsolat nincsen. A második kérdés. A katonai e, repülések e, diplomáciai e, jóváhagyását illetően az egységes európai légtéren belül kell itt gondolkodni, ami a katonai erők bevonását illeti, illetve hogy a katonai légterek feletti átrepülés eh, hogyan eh, alakulhat. Az Európa Védelmi Ügynökségben erről folyik a vita. Az első következtetésünket a következő eh, vezetőségülésen fogjuk ezt benyújtani. Ajánlásokat már tettünk, a steering board, az irányító tanács és NAC számára. A légi közlekedés csak a, mit csak a diplomatic clearance témájával foglalkozunk. And the last one, Mr. Köszönjük. Végül, de nem utolsóban Billing úr. Thank you very much. Köszönöm. Volt egy konkrét kérdés, ami az oszló iránymutatásokra vonatkozott, és hogy ezekkel mit kezdünk majd, hogyha egy SDP eh, misszió és egy humanitárius misszió egyszerre eh, aztán ugyanazokat a kapacitásokat. Nos, a oszlói sok eh, egy roppant bölcs dokumentum nak roppant fontos és bölcs olvasmánynak mondanám ezeket. E, ez alapján dolgozunk. Jó lenne, hogyha ragaszkodnánk ezekhez, minél szigorúbban értelmeznénk és alkalmaznánk ezeket. Egyértelmű kritériumokat kell kidolgoznunk arra, hogy a műveleteket e, hogyan hajtsuk végre. Például, hogyha egy természeti katasztrófáról van szó, vagy egy mondjuk egy polgárháborús helyzetről van szó, ami összetettebb a helyzet, akkor a, az eh, két esetben különbözőképpen kell esetleg a katonai eh, kapacitásokat felhasználni, vagy egy eh, európai katasztrófa esetén egy katonai kapacitások felhasználása kevesebb problémát jelentene, hiszen Európán belül maradunk. A kérdés az volt, hogy van-e különbség, valami szakadék a kapacitás, a finanszírozás vagy az idő a sürgősség szempontjából. Tehát több olyan faktor van, több olyan szempont van, amit vizsgálni kell. Még egyszer mondom, mennyire sürgős a helyzet, milyen típusú katasztrófa helyzetről van szó. Egyértelmű kritériumokat kell lefektetnünk erre vonatkozóan, hisz végső soron ezen kritériumok egyensúlyát múlik az eseti értékelés. Egyenként kell ezt elbírálni. A végső soron a legveszélyeztetebb, legkiszolgáltatottabb áldozatok érdekeit kell szem előtt tartanunk, azt, hogy hogyan tudjuk őket, a, leg, a katasztrófának leginkább kitett e, csoportokat e, szolgálni. A humanitárius segélynyújtás munkáját, amelyekből évtizedek alatt több százezeren részesültek. Nos, ezt kockáztathatjuk, tehetjük kockára akkor, hogyha több száz tonna katonai gépekkel történő szállítást esetleg úgy értékelnek, hogy beavatkozunk a konfliktus egyik vagy másik oldalon. Ezért mondom azt, hogy egyértelmű kritériumok alapján kell eljárnunk. Vannak persze mindig szürke területek, bonyolult helyzetekben nehéz eh, eldönteni, de mégis fontos, hogy hogyan tudunk az érintetteknek, a katasztrófa helyzet által leginkább érintetteknek segíteni. Nem mindig fekete-fehér a helyzet, de az oszlói iránymutatások megadják azokat az alapelveket, ami alapján el kell járnunk, és aztán az érintettekkel, a, a, eh, a például az ENSZ-szel kell egyeztetnünk. Thank you very much. Thank you to all of you, gentlemen. Uh, Köszönöm, uraim. We will follow, of course, uh, your... Köszönöm mindenkinek, hogy eljött ide. Természetesen figyelemmel kísérjük majd az önök tevékenységét, illetve ennek az egész területnek az alakulását itt az Európai Parlament albizottságában. Szeretnénk, hogyha az önök által irányított szervezetek a lehető leghatékonyabban végeznék a munkájukat, versengés nélkül és képességek átfedése nélkül. Megyünk tovább a következő napi rendi pont, a NATO parlamenti közgyűlésének éves ülése. Sarius Volszki úr vezette az Európai Parlament delegációját, de sajnos ő nem lehet itt. Uh, we have, uh, we have reports written... Ugyanakkor egy írásbeli jelentést kaptunk, és Pascu úr viszont itt van, aki a Varsói ülésen részt vett a delegációban. Pascu úr a külügyi bizottság alelnöke, és akkor őt kérjük meg, hogy mondjon valamit erről a közgyűlésről. Köszönöm. Úgy mutatott be elnök úr, mint hogyha valami, valami túléltem volna. Nos, én már egy sor ilyen ülésen vettem részt, 90-es években román delegáció vezetője voltam ezeken az üléseken, és a benyomásom az volt, hogy a beszélgetések, a megbeszélések nagyon profi módon zajlottak konkrét kérdésekről, és a Védelmi Bizottságban, ahol részt vettem, mert ugye az volt az én feladatom, hogy ott abban részt vegyek, az ott megvitatott jelentések jó minőségűek voltak, és megfelelőek voltak a témák is. A lengyel álláspontot nagy részletességgel mutatták be az összes bizottságban, hangsúlyosan és részleteibe menően. A javaslatok egy részét érdemes megvizsgálni és adott esetben támogatni. A Nemzetbiztonsági Tanácsadó azt mondta, hogy érdemes lenne egy biztonsági bizottságot létrehozni az EU és a NATO között, hogy az együttműködést javítsuk. Én ezt egy elég merész kezdeményezésnek tartottam, és aztán másnap jöttem rá, hogy nem támogatják sokan ezt. Volszki elnök úr is ellenzi ezt az ötletet. Ők nem mondtak semmit, akkor én viszont másik irányba indultam el, de ez csak egy mellékes megjegyzés volt. A plenáris ülésem foglalkoztunk egy sor érdekes témával. Az amerikai nagykövettel, Marcy Rissel beszélgettünk, aki államtitkár helyettes, és őt kérdőre vonták az amerikai politika egyes aspektusaival kapcsolatban. Viszonylag rossz fogadtatása volt annak, hogy Rasmussen videóüzenetet küldött csak, tehát még csak nem is interaktív módon kommunikált velünk. Nem nagyon örültünk ennek. A parlamenti közgyűlés a NATO csúcsal egy héten került megrendezésre. Nyilvánvalóan Rasmussen két helyen nem lehetett egyszerre jelen. De mégis ha ragaszkodtunk volna az interaktív párbeszédhez, akkor az talán jobb lett volna, és biztos tudtunk volna vele miről beszélgetni. Lamers német képviselő, a parlamenti közgyűlés új elnöke, és megígérte, hogy ha kell, maga cipeli oda legközelebb a NATO főtitkárát, úgy gondolom, hogy legközelebb nem úszhatja meg a NATO főtitkára azt, hogy beszédet tartson nekünk. Összességében azt gondolom, hogy ez egy sikeres ülés volt. Másfelől viszont nem annyira örömteli, hogy tényleg a csúcsa szinte egy időbe zajlott. Egy, másfelől viszont mégis lehetett egyfajta bemelegítésként felfogni, és azok a kérdések, amelyikről, amelyekről mi beszéltünk, azokról döntések születtek később a csúcson. Tehát mint egy pulzust lehetett mérni eh, a csúcs előtt. Utolsó megjegyzésem a szervezésre vonatkozik, szerintem jól szervezték meg a lengyelek, és a lengyel álláspontot erősen kidomborították, mégpedig magasrangú személyek, a mi bizottságunkban is a Nemzetbiztonsági Tanácsadó jelent meg például. Láttam, hogy többi bizottságban többi magas, több magasrangú lengyel politikus jelent meg. Összességében tehát egy sikeres ülés volt ez. Köszönöm, Pászkúr és már alig vannak itt néhányan képviselők. Van-e valami kérdésük, Gáler úr? Nincs. De egy tippet adnék a jövőre vonatkozóan. Miért nem Lisszabonban tartották egy nappal a csúcs előtt? Ugye Tripoliba rendezték az EU-Afrika csúcsot, és aztán, vagy előtte két nappal szerveztük meg a parlamenti közgyűlés, és legalább Pibax úr részt vett rajta. Ha bárhol máshol szervezzük meg az EU-Afrika AKC-t, akkor nyilván nem jött volna el Pibax úr. Tehát a parlamenti közgyűlés az egy elég fontos dolog, érdekes lenne megtartani egy-két nappal azelőtt, mint a csúcs, és akkor mikrofon kikapcsolása után is tettek itt megjegyzéseket, amit nem lehetett hallani. Sajnálom, hogy rossz volt az időjárás, ezek szerint erre vonatkoztak a megjegyzések. Nincs több kérdés. Jó, köszönöm. A idén ez az utolsó ülésünk, itt a Biztonságpolitikai Bizottságban. Még egyszer köszönöm mindenkinek, tehát önöknek is a titkárság. Szakértőknek, tolmácsoknak, hogy eljöttek, és itt dolgoztak.